Jendi kérése van Kaldet úrnak. Az elnöki bejelentések kapcsán nem tett bejelentést arról, hogy van-e olyan képviselő, aki elhagy egy frakciót. Az Egyesült Királyságban Janice Atkinson ról azt hallottuk, hogy ki zárták a pártból. Itt az Európai Parlamentben úgy tűnik, hogy UKIP tagja továbbra is ez a személy. Úgy tűnik, hogy azért, hogy, az, hogy kihasználja, úgy tűnik azért, hogy kihasználja a frakció a plusz egy fő tagságból eredő előnyöket. Ez vajon nem áll szentség? Herr Corbett. Corbett úr. Ja, Herr Earl of Dartmouth. Earl of Dartmouth, kérem, üljön le, mindjárt megadom a szót. Az eljárás beli ügyrendi kérdése kapcsolatosan. Korbet úr. Hálás lettem volna, hogyha tapasztalt kollégaként megemlítette volna, hogy mely házszabályi beli cikkre hivatkozik. Ha megnevezte volna a cikket, amelyre hivatkozik, akkor ezzel kapcsolatosan vélemény nyilváníthattam volna, de mivel nem tette ezt meg, ezért csak általános megjegyzést tudok tenni először is. Feltételezem, hogy tudja, hogy a frakcióbeli tagság ról nem a tagállami pártok döntenek, hanem a frakciók autonóm módon a parlamenten belül döntenek erről. Ez azt jelenti, hogy az adott frakció dönt arról, kit tekint tagjának és kit nem, és ez nem is olyan kérdés, amelyről itt a plenáris ülésen vitázni kellene, vagy szavazni kellene, ha csak nem sérül a eljárási szabályzat, de én úgy látom, hogy az eljárási szabályzat itt nem sérül. Dartmouth úr, parancsoljon. Just simply say csak annyit szeretnék elmondani, hogy ez jogi kérdés, jogi eljárásokról van szó, emberi jogokat érint ez a kérdés. A parlament sok tagja pedig, nem utolsó sorban Korbet úr is, védi vehemensen az emberi jogokat. A szobaforgó képviselő ügyvédhez fordult, és noha a UKIP pártból kizárták a képviselőasszonyt, van mégis egy eljárás, amelyet követni kell, mint a parlamenten belül, mint a parlamenten kívül, és ezt az eljárást is fogják folytatni megfelelően, remélem ezzel meg tudtam nyugtatni Korbetorat. Elnök, köszönjük szépen a felvilágosítást, de ennek se volt közel az eljárási szabályzathoz. Borelli úr. Tisztelt elnök úr, az FDD részéről szeretném azt elmondani, hogy ezt a képviselőt felfüggesztettük, a frakcióban nem szavazhat, addig nem változik ez meg, amíg nem tesz eleget a rendőrségi vizsgálatnak. Tehát a szabályzat, a frakció belső szabályzata jegyében járunk el. Das war eine úr, ez az eljárási szabályzatnak megfelelő válasz volt Korbet úr kérésére. Köszönöm szépen. Az elnökök értekezlette az eljárási szabály 149. cikkének megfelelően március 12-én elfogadta a végleges napirendtervezetet, ezt megkapták a képviselők a frakciókkal egyetértésben azt javasolom, hogy változtassunk a végleges napirendtervezeten. A bangladesi gyártüzek évfordulója és a bangladesi fenntarthatósági megállapodás előrehaladása napirendi pontot egy későbbi ülésre halasztjuk. Van-e valakinek kifogása? Ha nincs, akkor ezt így elhatároztuk. Ó, mégis Golnis úr, parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök úr! Azt hiszem, hogy ez egy rendkívül súlyos kérdés. Tudjuk, hogy a globalizációnak milyen áldozatai vannak, rendkívül cinikus ez a kapitalizmus, alacsony fizetéseket kapnak olyan emberek, akik rabszolga körülményekhez, rabszolga szerű körülmények között dolgoznak, semmiféle joguk nincsen, a nagyvállalatok elnyomják őket. Úgy vélem, hogy ez a fajta politika a hibás, a felelős, a sok száz áldozatért. A nyugati világ kollektíven felelős ezért a szörnyűséges esetért, és nem tartom jónak, hogy ezt a kérdést elhalasztottuk, azonnali jelleggel foglalkozni kell ezzel a kérdéssel. Köszönöm. Merci beaucoup, monsieur Il y avait plusieurs groupes. Köszönöm, Golnis úr. Több frakció is kérte, hogy halasszuk el ezt a témát. Akkor szavazzunk erről a kérdésről. Ki támogatja azt, hogy ezt a kérdést elhalasszuk? Tehát mellette ki van. Ki a kontra? Ellene ki van. Ki tartózkodik? Meg volt a többség. Köszönöm. Vergnügen. Golnische úr tessék, örömmel. EVP-Fraktion beantragt eine Aussprache über... A néppárti frakció azt kérte, hogy legyen egy vita az Európai Bizottság jelenlétében az Európai Unió és Mexikó közötti PNR megállapodásról állásfoglalás nélkül. Ez a mai napi rendre kerülne. Hogyha ezt elfogadjuk, akkor a mai ülésünk 22 óráig fog tartani. Indoklásképpen Holmeyer asszony kapja meg a szót. Elnök úr, kedves kollégák! A kérelmünknek különleges aktualitást ad az, hogy Mexikó a légitársaságokra kírót szankciók, büntetésekre vonatkozó határidőt, abban az esetben, hogyha a PNR kérdésben nem történik megállapodás Mexikóval, akkor június 1-ével 30 ezer dolláros büntetést kellene fizetniük tehát az említett légitársaságoknak. Szeretnénk tájékoztatást kapni a bizottság részéről arról, hogy június 1-ig hogyan kíván eljárni. Köszönjük szépen Holmeyer asszonynak. Intfelt kolléganő szeretne szintén egy indoklást hozzáfűzni, parancsoljon. As I have request... Ahogyan már nagyon sokszor kértem az elmúlt években, nevezetesen, hogy szerepeljen a napirenden ez a kérdés, az én frakcióm ezért nyilvánvalóan támogatni fogja a kérdést. Én azonban azt javasolnám, hogy a címet változtassuk meg, hiszen egyenlőre még nincs tényszerűen megállapodás Mexikó és az EU között, sőt még erre vonatkozó javaslat sem született javasoljuk, illetve támogatjuk tehát a javaslatot, hogy tűzzük ezt napirendre, de javasolnánk azt, hogy változtassunk a címen. Elnök, köszönjük. Szeretne valaki a javaslat ellenében felszólalni? Úgy látom nem. Akkor Intfeld asszonynak és Holmeyer asszonynak azt javaslom, hogy a tervezett Mexikó és EU közötti PNR megállapodás megfogalmazás szerepeljen a napirendi pont címében, és akkor eleget tettünk felt asszony kérdéseinek is. Aki támogatja Holmeyer asszony javaslatát, emelje fel a kezét, kérem. Ki van ellene? Ki tartózkodik? A javaslatot elfogadtuk. Wir kommen dann zum Antrag der Fraktion der Grünen. A zöldek frakciója is kérést fogalmazott meg, azt kérte, hogy a tanács és a bizottság nyilatkozatával kapcsolatosan legyen vita Görögország tárgyában, mégpedig azzal a címmel, hogy az eurócsoport tárgyalásai a jelenlegi felül vizsgált programmal kapcsolatos munkálatai. Hárms asszony kapja meg a szót, hogy elmondja indoklását, parancsoljon. Elnök úr, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Elnök úr, itt vannak ezek a mikroplenárisok Brüsszelben. Ezeket azért terveztük meg, hogy az aktuális eseményekre is reagálni tudjunk. Hozzám hasonlóan az elmúlt napokban biztosan olvasták az európai sajtót, és kiderült az önök számára is minden bizonyal, hogy a Grexit szó egyre többször kerül megemlítése, és egyre több európai kormányból szivárognak ki olyan anonim nyilatkozatok, szerint az Európai Unió és Görögország számára is a legjobb az lenne, hogyha Görögország kilépne az euróvezetből, tehát bekövetkezne a Grexit. Szerintem ez felelőtlen magatartás, felelőtlen elsősorban a görög polgárokkal szemben, akik Görögország kilépésekor még sokkal súlyosabb humanitárius katasztrófát élnének meg, mint ahogyan az már ma is egyébként így van a megszorítások éveit követően. Egyébként azt is gondolom viszont, hogy az Európai Unió egésze, nem csak az euróvezet, az egész Európai Unió nagyon nagy veszélyt vállal magára, hogyha bekövetkezik Görögország kilépése az euróvezetből. Elnök úr, úgy gondolom, hogy ez az ülés a mai európai helyzet kontextusában mindenképpen foglalkoznia kell ezzel a kérdéssel, és meg kell hallgatnunk a tanácsot és a bizottságot e tehát ágyban Köszönöm a figyelmüket. Az én figyelmemet megkapta, válaszolja az elnök úr, de a többi kolléga talán kevésbé figyelt. Kívánja valaki támogatni Harms asszony javaslatát? Nem hiszem, hogy Luke úr támogatja. Tényleg támogatni akarja Harms asszony? Hát aztán nagyon meglepett. Luke úr, parancsoljon. Elnök úr, hálás vagyok, hogy megengedi, hogy saját magam elmondjam, hogy mi az, amit el szeretnék mondani, és mi az, amit nem. Helms asszony javaslatát nagyon helyén valónak tartom, az Európai Parlamentnek sürgősen foglalkoznia kell ezzel az ügyjel, mert az Európai Unió hivatalos álláspontja, ahogyan azt például Dombrovskis biztos úr is kifejezésre juttatta meghallgatása során, az, hogy nem következhet be a Grexit, az euró bevezetése visszavonhatatlan, és elképzelhetetlen, hogy egy ország kilépjen az euróvezetből. Először máshogy nyilatkozott, aztán visszavonta ezt a nyilatkozatát, mégis ez számít hivatalos álláspontnak. És most sok kormánytag és sok, sok tudós is azt javasolja, vagy legalábbis felveti a lehetőségét annak, hogy Görögország kilépjen az euróvezetből. Tudnunk kell azt, hogy az Európai Bizottság hogyan áll ehhez a kérdéshez? Végig kísérne egy ilyen folyamatot, ha az bekövetkezne, vagy az Európai Bizottság eleve azt gondolja, hogy a Grexit elképzelhetetlen, és hagyná, hogy kontrollálatlan módon kilépjen Görögország az euróvezetből, ha ez aztán végül bekövetkezne mégiscsak. Luke úr, meglepett mert szokatlan kapcsolódás volt ez, és nem állt szándékomban kijelenteni azt, hogy mit akar mondani ha öm, ezt szándékoztam volna, nem tudtam volna megmondani, hogy mit akar mondani. Most a szót megadom Cimmer eh, kolléganőnek, aki a kérés ellen érvel. Igen, elnök úr, frakcióm ellenzi ezt a kérelmet. Nem szeretnénk, hogyha ma vitát nyitnánk a Görögország és az Eurózóna tárgyalásairól. Nem akarjuk ezt napi rendre tűzni, mert először is úgy gondoljuk, hogy február 20-án megfelelő alapot sikerült kidolgozni a tárgyalásokhoz. Ez az alap a mai napig érvényes. Minden egyéb, ami eddig siker, amit eddig tudunk, az csak újságjelentések, nyilatkozatok, plegykák, olyan források, amelyek állítólagos jó forrásból származnak. Nem tudom, hogy milyen alapon akarunk egyáltalán vitatkozni, hol vannak a tények. Úgy gondolom, hogy, nagy, hogy jó vitát kell Görögországról akár a következő ülésen is, vagy az után folytatni, de akkor és olyan formában, hogy ne legyünk magunk is szóbeszédek tárgya. Ezért utasítjuk el ezt a vitát, hogy ma megtartsuk. Annak ellenére, és ezt még hadd mondjam, mert teljes mértékben osztjuk Hámszasszony véleményét, mégpedig azt, hogy az, ahogy a problémát kezelik, az tulajdonképpen gyalázat az EU számára. Rendben, köszönöm. Mondja az elnök. Hámszasszony kérelmét Szavazásra bocsájtom. Ki az, aki támogatja? Kérem jelezze készfeltartással. Ki van ellene? Ki tartózkodik? Elutasítottuk. Ezzel a mai munkatervünket módosított formájában tisztáztuk. Hölgyeim